Good afternoon, and um, jó, jó. Uh, we're going to start with item six. Szép napot kívánok mindenkinek. 16-os napi rendi ponttal kezdjük, majd 15, 17, 14 lesz a sorrend. Tehát az első napi rendi pontunk az, um, az egységes piac irányítása és partnerség. Ezt illetően a jelentéstevő Kalacban úr, és őt fel is kérjük arra, hogy kezdje meg a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt asszony, németül fogom Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a munkát, és köszönöm a módosítókat is, amelyek minden bizony fontosak lesznek az IMCO jelentés számára. A 13-as módosítóban, amelyet be, benyújtottam, az EURES nagyon fontos szerepét emelem ki az Európai Unió munkavállalói mobilitása számára. A bizottság sajnos nem említette meg ezt a nagyon fontos elemet. Ez a hálózat információkat kínál a különböző foglalkozás, foglalkoztatási lehetőségekről más EU tagállamokban. Sajnos a hálózatot azonban az európai állampolgárok nem ismerik még nagyon, ezért nagyon helyes, hogy az EMP szakbizottság még egyszer felhívja a, szak, a, a, tagállamokat, hogy az EURES ismertségi fokát növelje. Emellett egy másik módosítóban megemlítettem hogy mennyire fontos előmozdítani az állampolgárok esetében a tájékoztatást az egyes tagállami szabályozásokról és eljárásokról. A az állampolgároktól távol állnak az utalások az EU jogszabályaira, és tegnap például az, a Jures Business és Jures Chamber ülésein világosra vált, hogy a tagállamokban még mindig nem ismerik annyira ezeket a szervezeteket, mint ahogyan annak lennie kellene. A nyelvi kompetencia gyakran hiányzik, gyakran csak egy nagyon alapfokú angol lal történik a kommunikáció, és mi, mit ér nekünk az, amit itt teszünk, hogyha, tagá- hogyha a tagállamokban az állampolgárok nem tudj- tudják élvezni ennek előnyeit. Ezért tehát nagyon fontos az állampolgárok tájékoztatása. Az ötös bekezdést azzal egészítettem ki, hogy sok helyütt a nemzeti és helyi hatóságokat be kell vonni az európai eljárásokba, hiszen ők kompetensek sok esetben, és az Európai Bizottságnak itt nyomást kell gyakorolnia, hogyha a tagállamok nem elég erélyesek ezen a téren. Biztos vagyok abban, hogy a legtöbb pontban jó kompromisszumot sikerül találnunk, és nagyon várom az eszmecserét a többi frakció árnyék jelentéstevőivel. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Ki szeretne még hozzászólni ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Senki? Akkor rá is térünk. Vagy mégis. So, thank you very much for... Köszönöm szépen a megjegyzéseit és a munkáját. Hat módosítást eh, nyújtottam be, ezek közül a 16-os a legfontosabb. A szürke gazdaság problematikáját nem igazán sikerült a bizottságnak a közleményében, a dokumentumában tárgyalnia, és eh, a bizottságot, a bizottság képviselőjét kérdezném arról, hogy miért nem kezdtek el egy hatástanulmányt erről a közösségi eszközről, úgy, ahogy azt 2009-ben az Európai Parlament kérte. Szeretném hozzátenni azt, hogy az al alvállalkozói témakörben is kell vizsgálatot folytatni. Nálunk Finnországban most épp egy atomerőművet építünk, ahol tíz különböző országból vannak vállalkozók. Volt ciprusi cég, aki lengyel munkásokat küldött, és nem igazán átlátható az, hogy ki a felelős akkor, amikor egy nagyon hosszú alvállalkozói lánccal kell szembenéznünk. És ez mindenképpen problémákat okozhat, ezt szeretném hangsúlyozni. Ezen kívül a 17-es módosítás alternatív vitarendezés, ez eh, sokkal elfogadottabb a fogyasztói oldalon, de lehet, hogy jó ötlet lenne az, hogyha ezt belevennénk az ipari kapcsolatokba is, annak érdekében, hogy, a, hogy elkerüljük az időrabló és pénzpocsékló bírósági tárgyalásokat. A bizottság részéről kívánom, aki bennük mondani? Yes, thank you. Uh, yes, uh, I'm Mrs. Brunter from... Brenternek hívnak, a belső piaci főigazgatóságtól érkeztem, az Európai Bizottságtól. Az ön kérdése a Brüsszel egyes szabályozás csomaggal kapcsolatban. Reding asszony kompetenciájába tartozik, és egyeztetnem kellene az igazságügyi főigazgatósággal a témában, és utána tudom benyújtani a választ ezzel a kérdéssel kapcsolatban ez erre nem vonatkozik a belső piaci szabályozás csomag elnök. Jó, ha nincs más, akkor visszaadom Kreuzmann úrnak a szót. Nem fogom kommentálni a javaslatokat. Uh- Meglátjuk, hogy megvizsgáljuk az anyagokat, és megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Nyilván vannak problémák a verseny területén. Önök is ugyan ebben az értelemben fogalmazták meg a hozzászólásukat. Például, hogyha Lengyelországban van egy kínai vállalkozó, amely alacsonyabb béreket fizet, akkor ez nem az tisztességes verseny irányába mutat. A módosító javaslat is erre vonatkozik, ebben nem látok semmilyen problémát. Köszönöm. Köszönöm február 14-én szavazunk a szakbizottságban, és március más, második márciusi plenárisra kerül a téma. Move to, 17, uh, if that's all right. es következik, mert a 15-ös pont jelentéstevője még nincs itt. Jakonszári asszony, egységes piac az európaiak számára. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak, akik ilyen nagy érdeklődést mutattak a jelentésem irányába, hogy 80 módosítást nyújtottak be, ennek kifejezetten nagy jelentősége van. nagyjából ugyanazt a célunk, világos szabályokat akarunk és működő belső piacot a polgárok számára. Az Európai Bizottság csomagjának a címe, illetve lényege az, hogy a polgárok álljanak a közös piaci törekvések központjában nagyon széles körben kell gondolkodnunk, kik a polgárok, lehetnek vállalkozók, diákok, ta, ö, ö, munkavállalók, munkadók, különböző véleményet képviselnek a kollégák, a különböző módosító javaslatokból ez kitetszik. A közös célunk mégis egy, egy táborba terel bennünket. Kedves kollégák, Tudom, hogy nem tudunk végigmenni az összes módosító javaslaton, Úgyhogy csak a lényegi kérdésekre térnék ki, és ahogy már korábban is elmondtam, az a rész, ami a szolgáltatásokat, az általános gazdasági érvényű, érdekű szolgáltatásokat illeti, Egyetértünk abban, hogy ezekre külön oda kell figyelni, rendkívül fontosak ezek ugyanis a polgárok számára, a villamosenergia, a villamosenergia közlekedés, stb. A kettes módosítást üdvözlöm, Kreutzmann úr és Báltazár úr nyújtották ezt be, új, illetve a hármas módosítást asszony részéről, nyilván megegyezésre jutunk majd a megfogalmazásban. Az egész kérdés egy külön bekezdés, a 33-as módosítás is ide tartozik. Ami a szociális szolgáltatásokat illeti, egyetértek Kreutzmann és Bártazár úrral 17-es módosítást tisztáznunk kell a az általános érdekű ö, szociális szolgáltatások helyzetét is. Viszont, mint európai jogalkotók, a lehető legpontosabban kell fogalmaznunk, különben a az Európai Bíróság előtt landolunk, vagy landolnak sokan, és ezt nem szeretnénk. Aztán a szociális záradék, illetve a munkavállalók kiküldetése, és ugye elmondtuk, hogy az alapvető jogokat tiszteletben kell tartani minden jogalkotásban. Az én négyes bekezdésem és a 27-es módosító javaslatom, e, ezeket szerettem volna említeni. Itt ezekben felmerülnek ezek az alapjogok, alapvető szociális jogok, mint például a sztrájkhoz való jog. Az eredeti javaslatom az volt, hogy kötelező érvényű szociális klauzulákat fogalmazzak bele a javaslatba, és ezt részben osztják a kollégák. A 24-es módosítás néppárt és Áldi, Áldi és Árnyék jelentéstevők nyújtották be. A Lisszaboni szerződés 9-es cikkére vonatkozik ez a módosító javaslat, mely szerint ez lenne a szociális klauzulák alapja talán találhatunk ebben valamilyen kompromisszumot. Aztán még egy dolog, ami nagyon aktuális, az Európai eh, Bíróságnak a szociális kamarája, eh, mint gondolat felmerült, ez már többször is felmerült, és ezzel elkerülhetnénk a rendkívül bonyolult bírósági ügyeket. Én Finnországban munkaügyi miniszter voltam, és akkor foglalkoztunk, amik az én miniszterségem alatt foglalkoztunk a kiküldetési irányelvel, és nem az volt a célunk, hogy ez úgy működjön, mint ahogy most működik, nem ezt akartuk elérni vele, A módosításokból kiderül, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzetet meg kell változtatni. Vannak megosztó vonalak itt, egyesek azt gondolják, hogy a végre, elég a végrehajtáson módosítani, mások azt gondolják, hogy teljesen új irányelvre lenne szükség. Az 54-es módosítás, Kreuzmann Báltazár, nagyon jók. Remélem, hogy kompromisszumra jutunk, a szociális partnerek kulcsfontosságú szerepet játszanak az ipari szerkezet átalakításban. Végül egyetért, nagyon örülök annak azzal, nagyon örülök annak, hogy sikerül a szakmai kártyát összekombinálni a közlekedési szolgáltatásokkal, és ez egy kártyát jelentene. Ez a 61-es módosító javaslat, ez a szakmai képesítésekről szóló kártya vagy, vagy igazolvány, ez információt tartalmaz mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak. és ez egyszerűsíti az eljárást a belső piacon. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság gondolkodik ennek a kártyának a bevezetésén. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani Báltazár és Korolcman kollégáknak, az árnyék jelentéstövőknek. Biztos vagyok benni, hogy mindenki, benne, hogy mindenki megelégedésére szolgáló kompromisszumos javaslatokat tudunk kidolgozni. Szeretne valaki hozzászólni, kérdezi a, az elnök, valaki a bizottságtól, vagy a képviselők részéről. Úgy látszik, hogy nem. Február 14-én kerül ez eh, eh, szavazásra a szakbizottságban. We move on to the next item. A következő napi rendi pont a 15-ös Egységes piac a vállalkozásokért és a növekedésért, de Baltazári úré a szó. Grazie, Presidente. Sono soddi... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon elégedett vagyok a 66 módosítóval, amelyet benyújtottak az én jelentésemhez. Összességében ezek a módosítók javítják a szöveget, és segítik a legfontosabb célját a jelentésnek, vagyis az, hogy a KKV-k hozzáférjenek a belső piachoz, le lehessen a bürokratikus akadályokat, és jobban hozzáférjenek a KKV-k a tőkepiachoz. A foglalkoztási célokat kell szolgálni a közbeszerzésnek is, és itt a KKV-k számára ö, lehetővé kell ezt tenni, és ezt össze kell kötni az európai célokkal. Turnum kollégával egyetértek, úgy gondolom, hogy itt a szociális vállalkozásokat kell támogatni, ez a 21-es módosítás, néhány kollega rámutatott a belső piac szociális dimenziójára, illetve arra, hogy fenntartató fejlődését kell biztosítani a belső piacnak, hogy minőségileg nagyon jó munkahelyek jöhessenek létre. Ez a 11-es, 18-as módosítás témája. És úgy gondolom, hogy a versenyképességet is erősíteni kell a belső piacon. Kárpuk kollega is ezt javasolta a négyes pontban, és szerintem itt kompromisszumot is lehet majd létrehozni. A harmadik bekezdéssel kapcsolatos módosítást is elfogadom, a bürokrácia leépítéséről szól ez, illetve a kkv finanszírozásáról. Kreutzmann, Rapti és, és az elnök azt, hogy Berezasszony javaslatai az ötös ponthoz érkezettek, érkeztek ezek a módosítások. Itt szó van a harmadik országok és a kereskedelem és a kereskedelmi szabályozások között. Kreutzmann módosítás, 31-es Krisztenzen. Ezeket is figyelembe tudom venni. És itt arról van szó, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a szociális aspektusok, illetve a nemzetközi kereskedelem akadálynak leépítése között. 34-es módosító, ez egy nagyon jó kompromisszum, mert explicit módon utalnak az európai vállalatok szociális felelősségvállalására, akkor, amikor nemzetközi kereskedelmi szerződéseket dolgozunk ki, ha harmadik országokkal Ringel kollégával is egyetértek, akkor, amikor arról van szó, hogy mennyire fontos az átláthatóság, ez 40-es módosító, és itt is figyelembe kell venni a hitelezők felelősségét akkor, amikor um, a revízióról van szó. Nagyon fontos az, hogy megszűnjenek az akadályok a KKV-k számára, ne legyenek túlságosan nagy e, követelések arra is szemben. Tehát nem lehet, e, hogy mindez egy nem megfelelő deregulizációhoz vezessen. A 38-as módosító, Torunent módosító, és a 39-es, ezek a munkavállalók jogaival foglalkoznak, itt is egyetértek Jekonszári asszonynal, aki azt javasolja, hogy legyen egy bizottsági irányelv, amely egy konszolidált társasági adót ír elő, 45-ös módosítás, és a KKV-k adóterhelyét is csökkenteni ez. Lehet így Beresz asszon a 46-os módosítóban, 56-osban, illetve a 17-es pontban beszélt arról, hogy legyenek egységes szabályok a közbeszerzésnél. Úgy gondolom, hogy ez alapja lehet a kompromisszumos javaslatnak, mert ez az egyik olyan téma, amely alapja a jelentésnek, vagyis arról van szó, hogy hogyan férhetnének hozzá a KKV-k az előforrásokhoz, hogy a foglalkoztatást, az innovációt támogatni tudják. Minden esetre kompromisszumokat fogok javasolni az egyes szakaszokhoz, bekezdésekhez. Elnök, kíván-e valaki szót kérni? Jakkon Szári asszony. Szerintem ez egy nagyon fontos téma. For example, amendment 47 uh, I made concerning... Beszéltem az egyik módosításban az adóparadicsomokról. Fel kell lépnünk az adóparadicsomok ellen, és sokkal több fellépést szeretnék itt a bizottság részéről, sokkal nagyobb szankciókra és merész intézkedésekre van szükség, mert az adócsalás, adócsalást, ezt is már említettük a 2010. februári EP jelentésünkben, amikor a jó irányítás, amely, ez, ez a jelentés a jó irányításról szólt. Nem tudom, hogy a bizottság részére valaki tud el valamit mondani erről a problematikáról, vagy az adóparadicsom problémájáról, mert nem leszünk így hitelesek az állampolgáraink előtt ebben az ügyben. Szeretném azt is megtudni, hogy a 48-as módosításom, amit javasoltam a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, az Európai Parlament már követeltett tavaly, hogy legyen valamilyen előrelépés, egy állandó jelentés arról, hogy milyen előrelépés történik. Köszönöm szépen, Jakon Szári asszony. Valaki más kívánna még szólni? Kreuzmann, Jürgen Kreuzmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Steuern. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami az adó eh, témát illeti. Itt az egység, egységes adóalapra van szükség. Ez már sokat segítene, de hát ez nem létezik még. Aztán az, e az adóverseny nem szabad kikapcsolni, megszüntetni. megszüntetni. Lehet, hogy az áfánál elfogadható az, hogy van egy minimális hozzáadott értékadó, és azt mondjuk, hogy ez alá nem lehet menni, oké, okay, rendben. Mm. De Ugye vannak olyan cégek, amelyekben a vállalkozások 10%-os társasági adót fizetnek, nagyon alacsony adót fizetnek, az írországi válság is ebbe, ebből miatt indult ki. Ugye az alacsony adókkal vonzották a befektetéseket és a vállalkozásokat. Mégis azt gondolom, hogy nem szabad kizárni az adóversenyt, de azért valamennyire szidul, szolidaritást is meg kell őrizni. Nagyon különböző struktúrák vannak itt az adó ágazatban. Egyes országokban magasabb az alapadó, más országokban alacsonyabb. vannak olyanok, ahol a szociális rendszereket adókból finanszírozzák, vannak olyanok, ahol járulékokból vagy illetékekből. Nem leszünk Európai Egyesült Államok, nem lesznek egységes feltételeink, mert különbözőek a struktúrák. A verseny az jó, de igazságos kell, hogy legyen a verseny, tisztességes kell, hogy legyen a verseny. Ezért én azt szeretném támogatni, hogy egységes legyen az adó alap, ez már sokat jelent, sokat hozna, és aztán a többit még megtárgyalhatjuk. Ami Báltazár úr jelentését illeti, a 28-as módosító javaslatban azt kértük, hogy a szociális sztenderdek jelenjenek meg az Európai Uniónak a harmadik országokkal kötött szerződéseiben. Az, hogy mindenféle szerződésbe vegyük föl a szociális sztendereket, ez jó szándékú követelés, de nem tudom, hogy mennyire megvalósítható. hogy azért, mert egyetlen pont, egyetlen pont miatt, mert mondjuk a szociális sztenderdeket nem lehet felvenni egy szerződésbe, azért ne kössünk kereskedelmi szerződést valamelyik országgal, ez mégiscsak egy kicsit nagy áldozat. Aztán a szellemi tulajdon védelme. Nagyon fontos az Európai Unió eh, számára az elemi tulajdon védelme, és eh, nem szabad ezt egy, erről egyszerűen lemondani. Ez a jogrendünk egyik alapja, hogy azok, akik eh, szellemi teljesítményt nyújtanak, azoknak a teljesítményét is védelem illeti meg és az ilyen értelmű társadalom előrelépéséhez való ilyen értelmű hozzájárulás is jövedelmet kell, hogy hajtson az embereknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. kérem még valaki hozzászólni? A bizottság szeretne hozzászólni? Igen, tessék. Köszönöm, elnök asszony. a kereskedelmi szerződésekbe a szociális standardek felvétele. Ezt a témát szeretném felvetni. Nemrégiben közzétettünk egy közleményt a Globális Európa címmel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság az ilyen típusú sztenderdeknek a szerződésebe való felvételéről tárgyalásokat folytat bilaterális megegyezésekben is de hát nem minden egyezménybe, vagy nem minden szerződésbe fel lehet, lehet ezeket felvenni, mert előfordul, hogy ezeknek nagyon szűk a hatájuk, nagyon specifikusak. Rugalmasnak kell lenni, de szeretném eh, mm, megerős, meg szeretném erősíteni, hogy az Európai Bizottság ezt a politikát követi. Köszönöm, Bátezári úrnak adom meg a szót összefoglalásnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását. Két módosító javaslatot említettél Jákonszári asszony. Itt különös tekintettel a az adó paradicsomokról volt szó. Ugyan ez a véleményünk, az adó elkerülés, illetve a tőke áthelyezése ilyen országok felé, vagy adóparadicsomok felé, ez rendkívül káros eh, eh, számunkra. Ez érthető. De nem ez a megfelelő hely, és nem ez a megfelelő jelentés arra, hogy eh, ezt a témát most részleteiben megvitassuk. esetleg nem, nem ez a megfelelő időpont, vagy nem ez a megfelelő hely arra, hogy konkrétan fellépjünk az adóparadicsomok ellen. Nem ebben a jelentésben kell erre kitérni. Teljesen jogos a kritika, de nem ebbe a témába tartozik. A 48-as módosító javaslat a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére vonatkozik. Az Európai Parlament ezt már követelte korábban is de tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban még csak egy tanulmányt kértek. Azt is tudjuk azonban, hogy a tanács ezt ellenzi. Egyértelmű, hogy több tagállam is ellenzi a pénzügyi tranzakciós adónak a bevezetését. Úgyhogy nem tartom kifejezetten hasznosnak hogy ezt a felszólítást ebben a jelentésben megfogalmazzuk. Tudjuk, is, tudjuk ugyanis, hogy nem fog ez nyitott fülekre találni. Semmi értelme ragaszkodni valamihez, amiről úgy is tudjuk, hogy nem fogják elfogadni. Én persze egyetértek azzal, hogyha azt mondjuk, hogy az adórendszerben bizonyos elveket meg kell valósítani. Ugye egységes valutánk van, és mégis különböző az adórendszer, úgy, különböző a nyugdíjrendszer, ez hosszú távon megnehezíti a dolgokat. Ezt nehéz lesz fenntartani. Az európai intézményeknek cselekvőképesnek kell lenniük. Legalább három-négy kritériumhoz megfelelő cselekvési alapot kell teremtenünk, mert különben e, ezek a problémák túlságosan nagyok lesznek. Nem működik az, hogy egyes országokban 68 évesen mennek nyugdíjba, máshol meg 50 évesen. Az sem működik, hogy e, az e, Európai Unióban vannak olyan országok, ahol nagyon nagy az adó mm, elkerülés, vagy az adó fizetés elől elmenekülnek az emberek, máshol meg sokkal szélesebb az adóalap. Ez nagy problémákat jelenthet. E, egyes országok ki vannak téve a pénzügyi piacok támadásainak is. Aztán itt van a e, szellemi tulajdonjog, amivel foglalkoznunk kell. Különböző mm, témák merülnek itt föl. Egy kompromisszumos javaslatot fogok benyújtani, és a szociális sztenderdek kritériumát is megfogalmazzuk itt, amelyeket tiszteletben kellene tartani, vagy figyelembe kellene venni a kereskedelmi egyezményekben, szerződésekben. Persze erre azért ezzel kapcsolatban rugalmasak leszünk, nem lehet annyira rigiden, szigorúan és hajlíthatatlanul fellépni harmadik országokkal szembeni tárgyalásoknál. Rugalmasnak kell lennünk Világos ez az Európai Bizottságnak is, meg nekünk is, hogy a szociális tendereket védeni kell, na de hát mindeközben rugalmasságot kell biztosítani, hiszen szeretnénk továbbra is kereskedelmi kapcsolatokat fenntartani. Köszönöm szépen! Az soron kívüli ülésen hétfőn Strasbourgban február 14-én lesz a szavazás a szakbizottságban és a második márciusi plenárison. Akkor most rátérünk a 14-es napi rendi pontra. Uh, Mégpedig a szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége. A jelentéstevője a szó Fábr úr.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 Említettem azt, hogy az Európai Unió a külső dimenzióit illetően gyakran nem elég konzisztens és gyakran álszent módon lép fel. Nem igazán szolgálunk, mi, mi szeretnénk modellként fellépni más országok számára, azonban néha mégsem ez történik. Hogyha az olyan országok, amelyekkel kereskedelmi kapcsolatba kívánunk lépni, és azt szeretnénk, hogy megfelelően járjanak el ezek az országok, akkor nekünk is azt kell tennünk. Ezért én azt várom, hogy a jelentésem heves viták tárgyát fogja képezni, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindenképpen azt kell tennünk, amit mondunk, Az Európai Unió szívesen használ úgynevezett puha eszközöket, és nem pedig e, kemény intézkedéseket. És Tunézia esetében láthatjuk, hogy ez mihez vezet. Van egy szabadkereskedelmi megalapodásunk Tunéziával, és ennek az országnak ugyanazokat a standardokat kellene betartania, mint nekünk, és hát tudjuk, hogy mi történt Tunéziában, és még nem is beszéltünk Egyiptomról. Európai parlamenti képviselőségem során gyakran hallok uh, a szociális partnerségről, a szociális párbeszédről, a megfelelő munkáról, a munkavállalók jogairól, és hosszú dokumentumokat fogadtunk el, amelyeket nem sokkal később el is felejtettünk. Kilenc éve vagyok tagja az ILO irányító testületének, és tudom, hogy az ILO hat, uh, szerepe milyen mértékben csökkent, és tudom, hogy az ilo belül is megváltozott a szakszervezetek, illetve a munkavállalók szerepe. A munkaidőre vonatkozó irányelv tervezete ellentétes volt az ILO ö, megállapodással, és ezt elutasították. A Lisszaboni stratégia, illetve az 2020-as stratégia is emlegeti a szociális aspektusokat, illetve a szociális dimenziót. Valóságban azonban sokkal jobban koncentrálnak a versenyképességre. Az Európai Unió nem tud minden áron versenyezni. Az északi országok példája, amelyek nagyon versenyképesek, úgy, hogy figyelembe veszik és tiszteletben tartják a szakszervezetek jogait, és ugyanígy tiszteletben tartják a szociális párbeszédet is. Ez egy olyan példa, amelyet érdemes lenne követni. Nem fogok hosszasan beszélni, mert a kollégáim valószínűleg sokat akarnak még majd hozzászólni a viták során. Protože velký počet pozměňovacích návrhů. Sok módosítót várok, legalábbis örülnék, hogyha sok módosító érkezne, mert eh, eh, viszont arra figyelni kell, hogy ne higuljon fel nagyon a jelentés, Hadd beszéljek egy kicsit most a CSR-ról, vagyis a vállalatok szociális felelősségvállalásáról. Erre azért van szükség, mert egy globalizált világban, egy globalizált gazdaságban nincsen már kapcsolat egy adott régióval vagy várossal, ahol az adott vállalat működik. De hogyan beszélhetünk a vállalatok szociális felelősségvállalásáról akkor, hogyha ha a multilaterális cégek állandóan újabb és újabb helyekre települnek át, úgy gondolom, hogy ezért meg kell próbálnunk egyfajta európai standardot kidolgoznunk a vállalatok szociális felelősségvállalására. Korábbi isként nagyon sajnálom azt, hogy alássák a szakszervezeteket, befolyásuk egyre inkább csökken, és bár használjuk az olyan szlogeneket, mint a szociális párbeszéd, vagy hogy vegyük figyelembe a szakszervezeteket, a valóság teljesen más azonban. Beszélek az ipari zónákban alkalmazott praktikákról, a kiközvetített munkatársakról, és bizonyára emlékeznek a Lisszaboni stratégia szavaira, amely inkább egy Lisszaboni tragédiával alakult át. Itt azt mondtuk, hogy több és jobb munkát szeretnék azonban ennek pont az ellenkezője valósult meg, kevesebb és rosszabb munkák vannak. Amikor Kolumbiával, vagy Dél-Koreával, vagy más országokkal tárgyalunk, akkor is tudnunk kell, hogyha ezek az országok megnézik a fejleményeket az EU-n belül, akkor meglepődnek, hogy milyen fajta követelményeket támasztunk velünk szembe, és gyakran És látjuk azt, hogy amikor tíz évvel ezelőtt a szabályokról tárgyaltunk a WTO-nál, akkor a szakszervezeti képviselők Szingapurban és Seattle-ben megpróbáltak olyan elveket kidolgozni, amelyek részévé válhattak volna e, ezek, e, ezeknek a megállapodásoknak, azonban ez meghiúsult, többek között az ILO e miatt is. Tehát végezetül hadd említsem meg azt, hogy a szakbizottság többsége szerintem egyet tud majd érteni az én megközelítésemmel, és természetesen szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak. Thank you. And um, before I... Köszönöm szépen, mielőtt még megadnám a szót a képviselőknek, először is a European Trading Foundation képviselőjének adom meg a szót. Good afternoon, uh, distinguished members. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégák! Nagyon nagy megtiszteltetés a kereskedelmi alapítványnak, hogy hogy hozzászólhatunk. Nagyon Nagyon fontosnak tartjuk ezt a jelentést. Az európai, az én általam képviselt alapítvány a munkáját nagyban Európa határain kívül végzi, az, ezért a külső dimenzió rendkívül fontos. Miért tudunk, hogyan tudunk előnt kovácsolni az itt folytatott vitából? Mit is csinálunk a szociális politika területén, kivel végezzük ezt a feladatot, és mit tartunk fontosnak az elfogadott anyag végrehajtásával kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy a, azon 30 országból, amelyel együttműködünk, a 20, ebből 27 országban alacsony a jövedelem, és ezért a szegénység csökkentése elengedhetetlen. Az Európai Unió külső politikájának, vagy külpolitikájának egyik célja a szegénység csökkentése. A szegénység globális csökkentése. A jelentős, jelentés ezt többször, többször is említi, hogy a szegénység csökkentését az emberek képzési szintjének a növelésével lehet elérni. A képzés, továbbképzés és szakképzés elengedhetetlen eszközök ezen területen. A szegénység az alacsony jövedelmű országokban nagyon nagy probléma, és a más, a középfokú oktatás utáni továbbképzés alig megvalósítható, mert a legtöbb embernek nincsen meg, az a, nincsen meg a pénzügyi lehetősége arra, hogy az oktatásban részt vegyen a középfokú oktatás után is. Fontosnak tartjuk az oktatás és az üzleti világ közötti együttműködést. A, ezért elengedhetetlen számunkra az ILO-val való együttműködés. Az érintett országokban nem csak az a fontos, hogy a szakképzésnek jó minősége legyen, függetlenül attól, hogy fiatalokról, felnőttekről, vagy milyen célcsoportról beszélünk, az is nagyon fontos, hogy releváns oktatás legyen, releváns képzés. Az készségek valóban tényleg fontosak, és a továbbképzéssel csökkenteni lehet a szegénységet. A legfontosabb elem, amire odafigyelünk az együttműködés során, az az ifjúsági vagy a fiatalok közötti munkanélküliség, amely kifejezetten megnövekedett a válság hatására, illetve az ö, hátrányos helyzetű csoportok számára az oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés. Emellett fontosnak tartjuk azt, és itt szeretném aláhúzni a az oktatás és az foglalkoztatás közötti kapcsolatot, nagyon fontosnak tartjuk az szakképzés folytatását az üzleti világban, és nagyon fontosnak tartjuk az iskolából a munka világába való átállást. A szociális dimenzió, a szociális, szociális politika ezt kell, hogy hangsúlyozza. A jelentés emellett a kereskedelemre is utal. Az Európai Unió nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn azokkal az országokkal, amelyekkel mi is együttműködünk. A WTO eh, adatai alapján látjuk, hogy a kereskedelemben egy eh, hangsúlyi eltolódásra kerül sor, és a fejlődő országokban nagyobb a termelő ágazatnak a, az aránya. Európának hangsúlyoznia kell annak szükségességét, hogy az érintett országok a jó minőséget tartsák fent. Emellett azt gondoljuk, hogy a vállalati érzékenység és szociális felelősségvállalás elengedhetetlen koncepció, nagyon fontos. Az európai multinacionális cégeknek ezt az Európa határain kívül is képviselniük kell hiszen nem egyértelmű és nem magától értetődő, hogy a harmadik országokban is ezzel foglalkoznak ezzel a kérdéssel. egyesek szerint ez egy luxus megközelítés, ez már luxus, úgyhogy nagyra értékeljük azt, hogy utalt a jelentéstevő ebben a jelentésben, jelentésben a vállalatok szociális felelősségvállalására és arra, hogy ez az érintett országokban a fejlesztési politika eleme. Ez a jelentés minden esetre rendkívül fontos a mi munkánkban, nagy jelentősége van, és itt utalunk a különböző kulcsfontosságú szereplők és érdekelt felek szerepére, arra, hogy nekik ezekkel a kérdésekkel foglalkozniuk kell. A minőség, a munkavállalási sztenderdek, a szociális sztenderdek kulcsfontosságúak az ezen országokban megvalósuló kapacitásépítés területén. A szociális partnereket sem szabad elfelejteni, nem csak a kormány képviselőivel tárgyalni a szakszervezeti képviseletek, a civil társadalom képviselői nagyon fontos szerepet játszanak, támogatni kell őket, mert így lehet a kapacitásépítést előrevinni. A munkaprogramunkban ugye megnéz, tehát önök is meg tudták nézni a munkaprogramunkat, és 2011-re már nagyon sok mindent terveztük, ez folytatódik. Úgy gondoljuk, hogy ezek az elemek minden esetre relevánsak a mi munkánkban is. Egy dimenziót fűznék hozzá, ami akár ez segíthet önöknek, ez a migráció. Főleg a déli szomszédság, szomszédos területeket kell megnézni, ahol nagyon nagy átalakulásokra kerül sor jelen pillanatban. A származási országokban, országokkal együtt kell működni. Persze Európában van legális bevándorlás is, de nagyon fontosnak tartjuk a bevándorlók visszatérését a származási országukba, e, és e, azt is fontosnak tartjuk, hogy a származási országukban elismerjék azokat a tapasztalatokat és azt a tudást, amelyet Európában szereztek. Ez megfelel a G20-ban folytatott vitának is, amely vita az ILO, a Világbank, az UNESCO és a SEDEFOP, illetve az OECD képviselőiből áll. Most ezek a képviselők ez, azon dolgoznak, hogy hogyan tudnak kidolgozni olyan, olyan kritériumokat, amelyekkel a készségeket tudják mérni. És olyan stratégiákat találni, amelyek az országokkal együttműködve képesek az itt felvetett problémákkal szembenézni, a készségek hiányos készségekből adódó problémákra gondolok itt. azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az országok egyenlő partnerekként tanuljanak Európától a szociális modellekről. Köszönöm. Köszönöm, Maránsz úr, a bizottságtól. No, not here. Okay. Nincs itt. Akkor Szárkasz úr következik. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera expresar en primer lugar... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját. Nagyon nagy dokumentációt készített elő. Nagyon fontos és nagyon bonyolult dossziéról van szó. Ő is mondta, hogy ez az egyik legfontosabb dokumentum, amely alakítja majd Európa jövőjét. Láthatjuk a globalizáció hatását már az egész világon. Úgy gondoltuk sokáig, hogy az életmódunk, amely több száz éve már fennáll a tagállamainkban, ezt majd el lehet terjeszteni eh, az Európai Unión kívül is, és ezeket az, ezek az elképzelések folytatódhatnak. Azonban az elmúlt években láthatunk egyfajta forradalmat, amely egy új formáját hozza létre a fogyasztói magatartásnak az egész világon. Az Európai Unió jövője lényegi kérdésé vált. Olyan mértékben, hogy az intézmények, illetve a szervezetek, amelyeket képviselünk, azoknak válaszolniuk kell ezekre a kihívásokra. arra kell törekedniük, hogy a szerepvállalók csatlakozzanak hozzánk, hogy a megfelelő értékek képüljenek, és létrehozzuk az együttműködés megfelelő formáját. Mert máskülönben, amit látni fogunk, az az lesz, hogy hasonló lesz a helyzet Európában, mint a világ más részén, ahol egyenlőtlenséget és igazságtalanságot és szegénységet látunk. Ez az igazi kihívás, biztosítanunk kell azt, hogy a világ a mi gyakorlatunkat tekinti jó példának, és hasonló e, igazságos életmódot próbál majd létrehozni. Hogyha nem ezt történik, akkor visszalépünk. Érdekes lenne látni, hogy mit gondolnak erről. Én azt mondhatom, hogy egyetetek a készítővel, sürgető a helyzet, igazi problémával állunk szemben. Nagyon sokat eh, beszélnek erről a témáról. A helyzet rosszabb, mint ahogy azt elképzeltük, és eh, úgy tűnik, hogy egy nagy eh, feleketlen kút alján vagyunk, Úgy tűnik, hogy pessimisták vagyunk, azonban nem veszett még el a, az ügy. Számos civil szervezettel a parlament felléphet, és ez a fajta pessimizmus ahogy a spanyol filozófus is mondta, a pessimizmust az elménk hozza létre, viszont a pessimizmus kivezetett bennünket a problémákból. Tehát, amire szükségünk van, az az, hogy bátrak legyünk és előlépjünk. Az ILO egyezményeit figyelembe kell venni, főként a 94-es megállapodást, amely a RUFA esetre is vonatkozik, mint például a németországi közbeszerzésekre. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Faber úr elemzése megfelelő, és amikről beszéltem, azokat egy módosítóba bele fogom majd foglalni. Az a ítélet, amelyet a bíróság meghozott a munkavállalók kihelyezésével kapcsolatban, az azt foglalta magába, hogy az alapvető jogok és szabadságjogok Európában azok, azok nem voltak összeegyeztetőek a 94-es ILO megállapodással, és ez teljes mértékben abszurd. Vannak az Európai Uniónak olyan tagállamai, amelyek igazából visszaléptek a 94-es egyezménytől, mert nem összeegyeztethetőek a Lisszaboni szerződés előírásaival. Tehát mindenképpen szükség van egyfajta vitára a munkavállaló kihelyezését illetően. És vannak más területek is, amelyeket meg kell határoznunk a jövőben, és amelyeket jobban meg kell vizsgálnunk. Pablo úr, én mindenképpen módosító fogok készíteni, amely rámutat ezekre a nehézségekre, de nem szeretném, hogyha pessimista megközelítésnek látná ezt, szerintem optimizmusra van szükségünk. Az utolsó szociális fórumon az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy felszólítja a tagállamokat, hogy írják alá az ILO megállapodásait a tagállamok, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan ez egy kötelezettségvállalás, amelyet nem szabad, hogy a bizottság elfeledjen. Az Európai Bizottságnak meg kell értenie azt, hogy fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy ratifikálják ezeket az egyezményeket, mert ezzel már egy olyan morális helyzet áll elő, hogy előre vihetjük az Európai Uniót, tehát nem fogjuk megoldani egyedül a világ problémáit, de egyfajta modellt kínálhatunk. Köszönöm szépen, Koferáti úr! Grazie, Presidente. Eh, voglio sottolineare anch'io alcuni... Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is Szeretnék néhány témát kiemelni, megemlíteni, amelyek szerepeltek a jelentés tervezetben. Egyrészt a szociális modell kérdése. Itt különféle intézkedéseket lehet foganatosítani az európai szociális modell védelmében. Az európai szociális modell történetileg nagyon fontos volt, és több millió ember számára az identitás egyik meghatározó eleme volt oda vezetett többek között, hogy a munkavállalók tovább tudtak fejlődni, haladni tudtak. Ezt a modellt azonban a globalizáció megkérdőjelezi, hiszen vannak olyan vállalatok, amelyek termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, amelyek azonban másik versenymodellt követnek, amelyekkel sérülnek az emberi jogok és a szociális jogok is, hiszen itt költségekről van alapjában szó. És hogyha már csak, csak is költségcsökkentésről van szó, csak az áll a középpontban, akkor természetesen az olyan jellegzetes ségek, amelyek az identitást támasztják alá, ezeket megtámadják. Politikai célunk is ezért, hogy a harcoljunk az európai szociális modellért, hiszen ez szavatolja a társadalmi kohéziót. Történetileg ez a nálunk bekövetkezett beruházásokat hoz vezetett, és egy egész évszázadon keresztül a kereskedelmi szektor nagyon jól tudott fejlődni ennek következtében. Ezt a modellt meg kell védenünk, ez azt jelenti, hogy a szerződéseket meg kell védeni, ezt azoknak kell megtenniük, akik aláírták azokat, de ennek tükröződnie kell természetesen a kereskedelmi kapcsolatokban is. Tulajdonképpen nem lenne szabad megengedni, hogy Európa kereskedelmi kapcsolatokat tartson fenn olyan országokkal, amelyek nem demokratikusak, amelyek nem tartják tiszteletben ezen alapelveket, és amelyek teljesen tudatosan semmibe veszik a szociális védelmi rendszereket és a munkavállalók jogait. És hogyha olyan szigorúan szeretnénk fellépni, mint ahogyan azt a jelentéstevő javasolja, akkor szükség van a kölcsönösség elvére is. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak az export lehetőségek tilalmáról legyen szó, hanem az importról is gondoskodnunk kell, hiszen máskülönben ez dömpinghez vezet, ami ismét csak a társadalom legszegényebbjeit sújtja a másik pedig a társadalmak szociális felelőssége. Ez egy kétélű kard, ez a szociális felelősség a vállalatok részéről, hiszen nagyon sok vállalat ezt csak reklámszlogenként használja. A vállalatok szociális felelősségvállalása egy igen nehézkes fogalom, de másik fogalmunk nincsen erre. Egyes vállalatok ezt tehát propaganda célokra használták fel, mondván környezetbarát módon működnek, bizonyos modelleket, koncepciókat képviselnek szociális téren, és nagyon sok olyan nemzetközi vállalat van, multinacionális vállalat, amely felelős például a tengerek szennyezéséért, hiszen olyan hajókkal szállították ezek a vállalatok termékeiket, amelyek nagyon nagy károkat okoztak a környezetben. Ez tehát egy propaganda eszköz volt, egy marketing eszköz ezen vállalatok kezében. Ezért jogi szabályozásra van szükség, el kell mozdulnunk az önkéntesség elve felé, a jogilag kötelező szabályok felé. Itt tehát nem csak a hitelesség, egy, nem csak egy vállalat hitele forog kockán hiszen vannak olyan vállalatok is, amelyek gyermekmunkát alkalmaztak, és amikor ez, erre fény derült, akkor károsultak ezek a vállalatok, mert a fogyasztók bolygottálták ezeket a cégeket. Ez azonban nem elegendő, hiszen hogyha mindez önkéntes alapon nyugszik, és csak is az arculatról van szó, az imézsről, akkor az a veszély fenyeget bennünket, hogy versenytorzulás jön létre, és azok sérülnek, amelyek megfelelően, megfelelő magatartást tanúsítanak. Ezért nem megengedhető tehát az, hogy bizonyos vállalatok marketing eszközként használják fel a szociális felelősségvállalást. Ezért tehát a szociális felelősségvállalás eszközeit jogilag kötelezővé kell tenni, és ennek átláthatónak is kell lennie a, a vállalatok számára. Ezért irányelvre van szükségünk is nemzeti standardokra, normákra. Úgy láttam, hogy itt a bizottság, és meg is adom a szót Morász úrnak a bizottság részéről. Thank you, Chair. And, uh, Köszönöm. Late, uh, we... Köszönöm szépen. Elnézést kérek a késés miatt, csak most hallottuk nem régiben azt, hogy megválasztották, megvál, megváltoztatták a napi rendi pontok sorrendjét. Szeretnék néhány általános hozzászólást tenni a foglalkoztatási szociális politikák külső dimenziójáról. Ez egy eddig nem látott hangsúlyt kapott a nemzetközi közösségben az elmúlt években a krízis miatt, és ennek hátterében fontos az, hogy ezt a fajta lendületet megtartsuk most is, a fellendülés idején, illetve a 2020-as EU stratégia kapcsán is. Ebben a kontextusban üdvözöljük az Európai Parlament megközelítését, és azt, hogy ma vitázunk erről a dokumentumról. Szeretnék azzal kezdeni, hogy megvizsgálom a nemzetközi vitát, és itt valóban nagyon heves eh, vitákat láthattunk a g 20 keretén belül is. És eh, az ILO is eh, nagyon erős hozzászólást tett a vitához. Tovább szeretnék növelni az ILO szerepét a nemzetközi irányítás kapcsán. Ugyanakkor az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha az ilyen belül erősödne a munka, és sikeren, sikerülne erősíteni a munkára vonatkozó szabályokat. Ebben a kontextusban szeretnék arra emlékeztetni, hogy a minden tagállam ratifikálta az ILO fő munkajogi egyezményeit, és szeretnék még utalni egy másik területre is, amelyre fontosabbá válik a nemzetközi szintéren, ez a szociális védelem kérdése, és ezt láthattuk, láthatjuk majd a júniusi munkahogyi konferencián. És az Európai Bizottság nem csak nemzetközi vitákban vesz részt, hanem szeretné elősegíteni a párbeszédet az EU stratégiai partnereivel is a szociális politikák, illetve a foglalkoztatás kapcsán. Az Európai Bizottság sokat tett azért, hogy ezeket a kérdéseket regionális szinten is elő lehessen segíteni. Hadd emlékeztessek a sikeres eszem foglalkoztatási ügyi miniszteri konferenciára is, illetve arra a cselekvési keretre, amelyet létrehoztunk a Mediterrán Unió számára az elmúlt évben. Ezen kívül a fenntartható fejlődést szeretnénk támogatni, a megfelelő munkát, illetve a szociális felelősségvállalást azáltal, hogy az hogy a kereskedelmi politikákban ezeket a témákat előtérbe helyezzük, az Európai Bizottság javasolt egy új GSP javaslatot. Neképpen szeretnénk fent hatástalományt ezekkel kapcsolatban. És ezek a kérdések a szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán is továbbra is fontos szerepet fognak kapni. Előkészítjük Koreával a szabadkereskedelmi megállapodást is, és ebben a kontextusban szeretnék utalni mindarra, amit az Európai Bizottság az elmúlt időszakban mondott az Európai Parlamentben. Volt egy állásorolás az emberi jogok, illetve a szociális tanokat illetően a szabadkereskedelmi tárgyalásokra. Hadd említsem meg a végén, hogy a munkadokumentum, amely a külső dimenzióval foglalkozik a foglalkoztatási és szociális politikáknak, ez majd magában foglalja az Európai Unió korábbi tevékenységeit, és egyfajta kitekintést is nyújt majd, és ez is ö, nagyon idevág ebben a témában, amelyről ma önök tárgyalnak. Köszönöm szépen. Thank you. I think we're going to have some very interesting... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a rendkívül érdekes vitát. A vállalati szociális felelősségvállalás ugye felmerül, hogy ez kötelező érvényű kell, hogy legyen, vagy, vagy önkéntes lehet. A módosítások benyújtásának határideje február 16, és megadom a szót Fábr úrnak. Kérem, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Köszönöm a kedves szavakat Alejandro Szerkesznek, Természetesen igaz az, hogy bizonyos értelemben pessimista vagyok, mert azt látom, hogy a szociális modell, amely itt létezik, ezt megpróbálják sokan elrontani és megfosztani a lényegétől. Köszönöm Koferáti kollégának a hozzászólást. A bizottságnak pedig a következőt mondanám. hogy jó lenne, hogyha közzétennék azt, amit eddig titokban tartottak a szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások terén a szociális dömping elkerülése érdekében. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, remélem, hogy nem lesz túl sok módosító javaslat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, február 16 a módosítások benyújtásának határideje, április 30 a szakbizottsági szavazás, és aztán júniusban kerül a plenárusra. Plenárisra ez a téma. Köszönöm szépen mindenkinek. 5 órakor lesz a szavazás. 5 óra előtt 5-10 perccel találkozunk, és 5 órakor kezdjük a szavazást. Köszönöm.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 Right. Um, we're starting on... Kedves kollégák, akkor kezdjük a szavazást. Az egyes bekezdés, egyes 26-os módosítás mellette, Those against? Ellene. Tartózkodás. Uh, defeated. Amendment 27, those in favor? 20, elfogadtuk 27-es mellette. Ellene. Elutasítva. Álkompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 28, 29, 30, 31 visszavonták, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es okafogyott, 52-53-54 visszabomba, 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56 oka fogyott, 57-59 visszavonva, 60, 61, 41, fogyott, 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-66 visszavonva, 67 69 okafigyat, 68 visszavonva, 70 visszavonva, 71 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnézzük, a 71-est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennégyen mellette, 26-an ellene, elutasítva 74 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 75-öst visszavonták, következik a 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 77 visszavonva. Többet visszavontunk, 314 oka fogyott, Imko oka, illetve az Imko négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Ekon 2-t elfogadtuk, szavazás nélkül Ekon 9-est és ekon 10-est is, 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 97-es mellette, ez egy törlés, ellene, tartózkodás, elutasítva 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 108-as, mondja az elnök, de nem az jön, 104-es. 104-es. 104-es következik. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-as, mondja az elnök. 106-os, 106-os jön. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 108-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum mellette. Ellene tartóz. 107-esről is kellett volna szavazni, szólnak a kollégák, elnézést. Igazuk van, a 107-es törlés most vonták vissza éppen. Köszönjük, hogy szóltak, de most szóltak, hogy visszavonták 108-as, akkor még egyszer. A 108-asról szavaztunk. H kompromisszum, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száz ös jön mellette 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 es visszavonták, 129-es jön. 129-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 134-es mellette. Ellene. 134-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 27-en ellene elutasítva. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-ost visszavonták, 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fem 11, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, FEM 15 szóbeli módosítás a jelentéstevő részéről. Részenkénti szavazást kérek, az első plusz jellel, a második rész pedig mínusz jellel. Egyelőre szóbeli módosításra kaptunk bejelentést, ellenőrizzük. which is the first part yeah, the, The first part is, is az első rész, a teljes bekezdés, ki akartam venni belőle azt, azt, hogy alacsonyabb um, helyettesítési rátával, mint a férfiak esetében. Ez a szóbeli módosítás az első részt szeretném, hogyha megszavaznánk, és utána a második részt pedig törölnénk. De nincs itt előttem az angol szöveg. Elnézést. Részenkénti szavazás nincsen ezzel kapcsolatban gond, de nem volt benne szóbeli módosításban. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139-est visszavonták J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 150-es mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 150-est, szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. A néppártól egyel több ember szavaz. Kérem, valaki vonja vissza. Még mindig egyel többen vannak a néppártól. Most jó? Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 27-en ellene. 27-en ellene, elutasítva. 151-est visszavonták, 152 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 154 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik rengeteg minden oka fogyott, vagy visszavonták. 164-es jön. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös törlés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 166-ost visszavonták, 169-es okafogyott. Nem, mégsem. 169-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 168-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 170-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 171-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 176-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva el kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 5. Az Ekon 5-ösről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 2 utolsó részről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 186-ost visszavonták. 187-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 190-est visszavonták, 191-es részenként szavazunk Mindenki ezt megkapta. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 192-es mellette. Ellene Ellenőrizzük a 192-est, megnyitom a szavazást. Hogy szavazott? Lezárom a szavazást. 25 26-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk, 194 mellette, ellene, tartózkodást elutasítva. 195 törlés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 197-98 visszavonták ókompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik es ez állítólag beletartozik a kompromisszumba, de nem vonták vissza, de mégis vonatkozik rá a kompromisszum, úgyhogy véleményem szerint oka fogyott. 207-est visszavonták, arról tájékoztattak, hogy a 207-est visszavonták. A benyújtó visszavonta. P kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik. 2.11-2.17 ezek egyformák mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 2.12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2016 ot visszavonták, 2018 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 2019 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a 2019 est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 20 ellene elfogadtuk, 2-20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2-21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2-22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2-23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 224-est visszavonták, 225 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 229 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 230 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 232 mellette, ellene tartózkodás elutasítva Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 238-ast visszavonták, 239-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 240 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 241 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 242 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 242. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 23-an ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 243 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 245-öt visszavonták 246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 247 visszavonták 248 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 249 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 262 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 263 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 264 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 265 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 266 mellette, illetve mellette, igen, ellene, tartózkodás elutasítva. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik rengeteg dolog visszavonásra került és okafogyott. 285-öst is visszavonták időközben, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 291-es mellette ellene, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 292 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 300-as mellette, ellene, háromszázas, támogatja, Még nem eh, fejeztük be a szavazást. Tehát a háromszázas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 301 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. V kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 310 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 311 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 312 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 3.13 mellette, ellene nem igazán világos, szerintem elutasítottuk 315 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 316-ot visszavonták, rendben ellenőrizzük a 315-öst, a szavazást megnyitom. Open. A szavazást megnyitottam. The vote is closed. Lezártam a szavazást. 19-22 arányban, 28 arányban utasítottuk. 3-17 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 3-18 szóbeli módosító, ECOFIN szót törölve mellette ellene ellenőrizzük a 318-ast, 318-ast ellenőrizzük. Vote is closed. A szavazás lezártam. 23 mellette, 24 ellene, elutasítva 319 mellette, ellene, tartózkodnék elutasítva 320-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva az ikont elfogadtuk szavazásnak 26, 27, 28, 44, 40. Omen Röjtnasszony két szót. Elnök asszony, a jelentés konzisztenciája érdekében az ECON bizonyos bekezdéseit másfajta sorrendbe soroltuk fel, és szeretnék, hogyha ezt követnénk, ebben a sorrendben lennének ezek a bekezdések, ahogy felsoroltuk. Elnök, akkor ez egy magyarázat volt. Úgy tűnik, hogy ez rendben van, ezzel nincsen semmilyen fajta probléma. Később ezt még majd megnézhetjük. 321 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 323-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva W mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És akkor most következik a 328-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 3.30 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 3.31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 3.32 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 334-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 335 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 336 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 337 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 338 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 339 visszavonták, 340 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 341 mellette, ellene tartózkodik, utasítva. Ha egyetértenek a 3.42-től a 3.50-ig, ezt blogban vehetnénk, hogyha nincs kifogásuk, de hogyha van, akkor folytatjuk úgy, ahogy eddig csináltuk, 3.42 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 343-as visszavonták, 344-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 345 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 346 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 347 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 348-ast visszavonták, 349 mellette, ellene tartózkodnék elutasítva 350 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 352-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 354-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva X kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 355 355 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 356 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 357 358 eh, törlés mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 359-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 360 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 361-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 362-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inkó 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szerintem, de megnézzük még egyszer, Imkó 16 mellette, igen, minden esetre elfogadtuk, 366 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 367 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 368 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 369 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 370-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 371 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 372-től, és mellette ellene tartózkodik elutasítva. 375 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most a dupla A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk láttuk 390-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 391, 392, egészen 395-ig törlés mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 391, 396 visszamondták, 397 mellette ellene tartózkodik, elutasítva BB kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. CC kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor akkor 411-es következik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 412 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 413 mellette, 411 essel együtt mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk DD kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk Elfogadtuk, javítja magát az elnök asszony. A DD kompromisszumot elfogadtuk. Imko 24 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük az Imko 24-est, a szavazást megnyitom. The vote is open on IMCO 20. A szavazást megnyitottam az IMCO 24-essel kapcsolatban. The vote is closed. Szavazást lezárom. 31 tehát 26 ellene elfogadtuk. 416 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 417 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ekon 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 418 törlés mellette, ellene tartózkodik, elutasítva EE kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 423 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 424-es törlés mellette ellene ezt ellenőrizni kell. 424-es a szavazást megnyitom. Egyértelmű. 424-es. 424-es. It's uh, amendment 4. A 424-es módosító. Which is seeking a deletion. Amely törlést kér. A 424-es módosító. Okay, close the vote. 44 in favor, 3. 44-en mellette, 3-an ellene. Elfogadtuk. 424 21 25 visszavonták, 425 27 es okafogyott, 428 as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 29 mellette, ellene ellenőrizzük a 429-est. A szavazást megnyitom. Uh, one PP, uh, EPP. Egy EPP sem több. Megoldottuk rendben, a szavazást lezárom. 18, an mellett, 28-an ellene elutasítottuk. Ekkor 35-49, ezeket szavazás nélkül fogadjuk el, az Ekkor 45-ről kell szavazni, Ekkor 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 47 szavazás nélkül elfogadjuk, Ekon 24 szóbeli módosítása jelentés készítőtől. Ekon 24 hozzáadja a szót, hogy book reserve és szóbeli módosító 20, Ekon 24 mellette. Ha jól értettem, akkor a 45-öst adtuk Rendben, rendben, mondja a jelentés készítője. Elnök, valóban az Econ 45-öt elutasítottuk, most az Econ 24-ről szavazzunk a szóbeli módosítással, ami rajta van a szavazólistán. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodik, elfogadtuk. 4.31, 4.33 egyforma mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. FF kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most egészen lemegyünk a 439-es középső részére fogunk szavazni. 439-es középső része mellette ellene tartózkodik elutasítva. 440 törlés mellette ellene tartózkodik elutasítva. GG kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 443-as 443-as mellette. Two. Now, if I'm right, huh? Eh? Ha jól látom, akkor mi megszavaztuk a kompromisszumot, és utána... Nem, önnek van igaza, elnök asszony, én tévedtem. Tehát eh, a 442-es azért váltok a fogyattá, mert a HH kompromisszumot elfogadtuk, ezért a 443-as következik. 443 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk HH kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És akkor így lemegyünk. A 451-esig kitámogatja 451-est, ellene tartózkodik, elutasítva a 452 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 453 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva II kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ekon szakbizottság 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Ekon szakbizottság 56 utolsó rész csak, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 458 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 459 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 464-es visszavonták, 462 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 463 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Preambulum bekezdések, A preambulum bekezdés 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 6-os, kompatibilis az 5-ös módosítóval, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 7-es, mellette ellene tartózkodik, elutasítva 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-est visszavonták, 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompatibilis mellette, ellene elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 13-ast visszavonták, a 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva a 15-ös mellette ellene ellenőrizzük a 15-öst, a szavazást megnyitom a 15-öst illetően. Szerintem elfogadtuk, nem vagyok benne biztos. A szavazást lezártam. 26-os, 26 mellett, 18 ellene elfogadtuk. 16 mellette ellene. Szerintem ugyanaz, ellenőrizhetnénk a 16-ost. A szavazást megnyitom a 16-ossal kapcsolatban. A szavazást lezártam. 28, 29 mellette, 18 ellene elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es visszavonták, 20 mellette ellene tart, és elnőrizhetnénk a 20 as a szavazás mellett a 20-assal kapcsolatban. A szavazást lezártam. 26 mellette, 21 ellene, elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es első része, elfogadható második nem, első részről szavazunk, 22-es első része mellette, ellene ezt is ellenőrizzük, a 22-est, a szavazást megnyitom. Szerintem ezt elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. Szavazás lezárom, valóban 17-27 arányban elutasítva. 23-21-25 visszavonták, így már a FEM szakbizottság A mellette ellen tartózkodik FEM C mellette ellen tartózkodik. Elfogadtuk FEM D mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, fem-e mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, fem-f mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, fem-h mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, fem-i mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, fem-j mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk FEMK, lefedi a FEMF-ezt, de erről is szavazzunk FEMK mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk FEML mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk FEMM, a FEMA ezt lefedi, It's inadmissible. Ugyanaz volt, mint a FEMK, ezt már lefette a FEMA és a H, tehát nem is kellett volna erőnk szavaznunk. Én is így értettem a szavazólista alapján, mondja az elnök asszony, de arról tájékoztattak, hogy mégiscsak szavazni kellett róla, ha bár lefette ezt. Hát nincsenek értelme, de hát De szavazunk inkább róla, mondja az elnök asszony. Uh, Mr. Steps, you want a clarification on that or point of think we have to vote on it because fam no. Szerintem fog, szavazni kell róla, Omen Röjten asszony, de hogyha a FEMK már le van fedve, elnök asszony, a FEM át elutasítottuk, de ez lefedi a hát és az F-et, és az F-et pedig elfogadtuk. Az F-et elfogadtuk. Was F Yes, but it's only covered if FAM... Elnök, csak akkor lehet, akkor lefed lefedve, ha FEM át elfogadtuk. Tehát akkor FEM M mellette ellene tartózkodik, elutasítva FEM O mellette ellene tartózkodik elutasítva. Preambulum bekezdések egyes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Kettes, hármas visszavonták, négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Fem egyes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. FEM kettes es mellette ellene tartozkodik. Ráfogadtuk 118 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig a teljes állásolás tervezettelről szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egy valaki hiányzik. Na, de mégis itt van, lezárom a szavazást. 40 támogatják, 6-an ellenzik, egy tartózkodott. Gratulálunk Ria Omenreitnek. Now the next vote we have is a... Következő szavazás gyorsan, Rom, Omen Rajton asszony. Köszönöm szépen, őszintén szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, az árnyék jelentéstevőknek, főleg az árnyék jelentéstevőknek. Őszintén köszönöm, szívből köszönöm. Kofferati. A helyzet jelenlegi állása jövőbeni szinergiák az ERFA és egyéb struktúrális alapok közötti hatékonyság növelésre első módosítás mellette. Ellene. Kollégák, nem lehet itt szavazni. Aki el akar menni, az menjen el minél gyorsabban, hogy szavazhassunk. Kooperatív jelentés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk kettes mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kilences mellette, ellene, Kilences ellenőrizzük, mert nem szavaznak a kollégák. Megnyitom a szavazást. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 17-en ellene egy tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös mellette, van -e ellenvetés a 15-össel kapcsolatos szobeli módosítása? Nincs? Kooperáti úr. Elnézést kérek, elnök asszony. A helyzet a következő. Van itt egy szóbeli módosító, és ez kihatással van a következő módosítóra. Tehát a 15-öst úgy ezzel egy időben kell megszavazni, azaz Ungoránó kolléga módosítójával egy időben. Ezt tisztáznunk kell, mert nincsen rajta papírokban, papírokon, úgyhogy tisztázzuk konkrétan, hogyan hangzana a szóbeli módosítás a 15-öshöz. Köszönöm, elnök asszony. Ez megkívánja változtatni a policies szót policy szóra, és a, az utolsó szavakat törli, onnantól kezdve, hogy és hangsúlyozza a versenyképesebb magatartást. Koferáti úr. Nincsen ellenvetésem ezen módosítással szemben. Jó, akkor a 15-ös szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es szóbeli módosítással, ezt megtalálhatják az anyagukon mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás. Ezt szerintem ellenőrizzük, mert nem volt világos. Megnyitom a szavazást 26-os. Megnyitom a szavazást. Egyel többen szavaztak a néppártól. Lezárom a szavazást a 26-ossal kapcsolatban. 26-an mellette, 15-en ellene, három tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, azt gondolom. 28-as módosítás mellette, 28-as mellette, 28-asal kapcsolatban? Igen, szeretném visszavonni ezt a módosító javaslatot. 28-as visszavonva. Van egy szóbeli módosítás az F kompromisszummal kapcsolatban. Konferáti úrja szó. Tessék, miről szól ez a szóbeli módosítás? Egy módosítást javasolunk, mégpedig itt a szöveg végéről van szó, a strukturális alapok növelése, séről szól ez, a szociális alapra, alap pénzeszközeit növelnénk a foglalkoztatásra kiadott intézkedésekre, hogyha erre szükség van. Ez az F tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellene, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonöten mellette, 20 ellene elfogadtuk. 30 G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 39-es, megnyitom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 17-en ellene elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-an mellette, nem volt senki ellene, nem volt tartózkodás, gratulálunk Kofferáti úrnak. őri vélemények. Az első az Európai Uniós általános költségvetése kapcsolatban 2009-es 3-as szakas bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő, ugyanez a jelentéstevő, Európai Szakképzésfejlesztési Központ egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a véleményről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodás. Következik 2009-es évi mentesítést Európai Alapítvány szakképzési alapítvány, mondja az elnök, egy módosítás mellette, ellene, tart, ezt ellenőrizzük, egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 15-en ellene, ezt elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-an mellette senki nem volt ellene. Akkor 2009-es évi mentesítés Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javítására ért egy módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, illetve a véleménytervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45 mellette egy tartózkodás. Nem volt tart egy ellene és nem volt tartózkodás. A következő szavazás 2009-es évi mentesítés Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség két módosítás van egyes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk kettes mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a véleménytervezetről. Lezárom a szavazást. 45-en mellette nem volt senki ellene, nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek! Akkor ezzel vége a szavazásnak. A következő ülés időpontja Strasbourg, február 14, 19 óra. február 14, Strasbourg 19 óra. Köszönöm.